Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on the uh, evening session. The sitting is uh, resumed. Folytatjuk a munkát, ismét megnyitom az ülést, és egy új napi rendi ponttal folytatjuk, ami a bizottság közleménye az Európai Bíróság